Okay, colleagues, I was explaining some... Kedves kollégák, hát kicsit rossz szokás, itt a parlamentben egy kicsit később kezdünk, úgy látszik mi is fölvettük ezt a szokást. Meg bejelentésem lenne, holnap három órakor van egy közös meghallgatás a DROA-val, tehát a DEVE és az Emberi Jogi Szakbizottság közös értekezlete a B001-ben lesz, tehát a túloldalon. Ma, amikor beszéltünk a jó kormányzásról és a civil társadalom szerepének csökkenéséről, akkor már említést tettünk elő, jó lenne, hogyha el tudnának jönni erre. 4 óra 30 perckor, fél ötkor az INTE is közös meghallgatást tart az Africa Rising címmel, a növekedési kihívásokkal kapcsolatosan, az ipákkal kapcsolatos nehézségek, illetve hát az, hogy ezek hogyan tudnak jól működni. Ez a Jan épületben lesz a hatodik emeleten, a más a Jan Q2-ben. Hogyha a koordinátorok esetleg emlékeztetni tudnák a társaikat a közös meghallgatásokról, akkor azt nagyon megköszönném. Köszönöm szépen. No. Megyünk tovább. És a szlovák soros elnökség egy miniszterét, Panicek miniszter urat köszönthetjük itt, aki államtitkár, és a külpolitikának a fejlesztési politikai aspektusával foglalkozik. A koordinátorokkal már közölt jó pár gondolatot. A máltai külügyminiszter is itt van. Nagyon örülök, hogy újra köszönhetjük. Szeretettel köszöntjük, tudjuk, hogy tímben dolgoznak a soros elnökségek, a trió elnökségek, és nagyon nagyszerű, hogy már most is itt van ön a tanácsadói, tanácsadóival közösen, hogy meghallgassa a mostani soros elnökségnek a programját. Remélem, hogy a következő hónapokban szorosan fogunk tudni együttműködni. Palicek úr leginkább a humanitárius segélynyújtásra fog fókuszálni, és nagyon sok kérdés van természetesen, amelyet megtárgyalhatunk, megvitathatunk. Nemrég volt a humanitárius tanácskozás májusban, Isztambulban, és van is egy saját humanitárius ügyi raportőrünk, aki vezette a mi delegációnkat és a humanitárius segélynyújtásban részt vett a témájában részt vett a tárgyalásokban. Van ugye másik nagy problémánk a zajló migrációs, bevándorló, illetve menekült válság, a mm, fejlesztés és a humanitárius segély között van gyakorlatilag egy-egy olyan eszköz, amivel hidat verhetünk a két politikai terület között. Átadom ennek a szót, majd pedig a kollégák fognak tudni kérdezni. Köszönöm szépen, Linda. Tisztelt képviselők, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma önökkel, és bemutathatom a humanitárius segélynyújtás terén megfogalmazott prioritásainkat. Egy kis ajándékot is hoztam egy kis notebookot, illetve tollat hozzá, úgyhogy remélem ez hasznos lesz. Nagyra értékelem az Európai Parlament munkáját, és különösen ennek a szakbizottságnak a munkáját a humanitárius segényújtással kapcsolatban. És mielőtt a programok bemutatására térnék át, hagyd mondjak köszönetet még a holland kollégáknak és a képviselőknek azért, hogy ilyen zökenőmentes volt a soros elnökség átvétele. Elég nagy kihívások közepette kellett nekünk átvenni a stafétát a hollandok, hollandoktól, akikről tudjuk, hogy nagyon elszántak, elkötelezettek ebben a témakörben. Ahogyan Lumen asszony is elmondta, nagyon nagyok a kihívások, nagyon sok a változás, és ezekre megfelelően kell tudni válaszolni, és hat hónapon belül valószínűleg nem is sikerül feltétlenül. Tehát ahogy Linda is mondta, teamben dolgozunk, és igyekszünk az előrelépéseket folytatni, amelyeket már az előttünk lévő soros elnökségek kiköveztek. És bízom abban, hogy a máltai kollega osztozik ebben a véleményemben. A humanitárius helyzet a világban sajnos elég súlyos. Az elmúlt évtizedben az Európai Unió a humanitárius alapokban és a hatékonyabb humanitárius eszközök kialakításában is úttörő szerepet vállalt. Tudják, hogy egyre nő azoknak az embereknek a száma, akik érintettek a humanitárius válságokban, igazából megduplázódott ezen emberek számára. Óriási humanitárius válság alakult ki a második világháborút követően, több mint 76 millió ember 31 országból szorul rá humanitárius segélyre. A konfliktus miatt eh, a lakáikat elhagyni kényszerülők száma 51 millió, van level 3, tehát 3-as szintű szükséget szenvedő országok, ilyenek például Dél-Szudán. Tehát a mai helyzet nagyon más, mint a 2004-es év, amikor Szlovákia is csatlakozva az EU-hoz elkezdte kivenni a részét a támogatás nyújtásból, mint friss EU-s tagállam. Tehát 2004-hez képest sokat változott a kép. Az isztambuli humanitárius világcsúcs is kimondta, hogy sokkal rugalmasabb, hatékonyabb rendszert kell felállítani, amely mindig megfelel a célnak. Teljesen egyértelmű, hogy a felajánlások mellett szinte lehetetlen lépést tartani a humanitárius igényekkel, segélyek iránti igényekkel. Tehát fenntarthatóan kellene tudni csökkenteni a legrászorultabb embereknek a szükségleteit. Mi mindenképpen a, azokat az okokat akarjuk megragadni a gyökerüknél, amelyek eh, a válságokat okozzák, meg kell előzni és meg kell fejezni a konfliktusokat, és át kell hidalni a humanitárius és a fejlesztési erőfeszítések közötti szakadékot, illetve hiányokat. Tehát három kulcsfontosságú és négy specifikus tematikus prioritásra kívánunk koncentrálni az elnökségünk alatt, és a három prioritásról szólnék először. Az első ezek közül egy továbbfejlesztett és koordinált humanitárius válasz a válságokra, mégpedig koherens és koordinált fellépések révén a tagállamok, illetve a bizottság részéről. A hármas szintű szükség helyzetet szenvedőkre mindenképpen figyelni kell, és azok a krízisek, válságok, amik már lekerültek a radarképernyőről, újra homlokterünkbe kell, hogy helyeződjenek. Az egyik prioritásunk lesz a, a menekültek helyzete, a belső menekültek segítése, illetve az Európai Unió kívüli országoknak a befogadó közösséget is támogatni kívánjuk. Fontosak a helyi kapacitások, illetve azok támogatása, mert a lokalizálással nagyon sok pénzt takarítható meg, a fenntarthatóság és a hosszú távú hosszú távon segélyre szorulóknak a segítése szempontjából is. a nemzeti és a helyi szereplők jobban tudnak bánni a helyi infrastruktúrával és piaccal, ez is előmozdíthatja a segélynyújtásnak a fenntarthatóságát. A második fontos prioritásunk az az, hogy a humanitárius világcsúcs isztambuli fordulójának az eredményeit nyomon kövessük. Ez májusban volt, ugye? Mindenképpen fönt kell tartani ezt a 600 felajánlást, ami érkezett a rendszer keretében, és az elnök úrral, az elnökömmel én is részt vettem ezen a konferencián, ami mindenképpen több szintről közelít a problémakör felé, mindenképpen politikai értelemben kell vizsgálnunk a segélynyújtást, gyakorlati szempontból is a, az erőfeszítéseinket és az előrelépéseket jobban kell fókuszálni, és nagyon lényeges még a tudatosság felkeltése. A csúcson a humanitárius rendszer reformja is támogatást kapott, mert a finanszírozás és az, a, az oktatás szempontjából külön forrásokra lenne szükség. A humanitárius segélynyújtás, ezt nagyon fontos megjegyezni, nem helyettesítheti a politikai megoldásokat, tehát a gyökerénél kell megragadni a problémákat, és átfogóan kell közelíteni a humanitárius helyzet megoldása felé, amihez nyilván zárnunk kell sorainkat, és konszenzisra kell jutnunk, amiben remélem, hogy előre fogunk jutni a hat hónapunk alatt. Szorosan nyomon fogjuk követni az ENSZ közgyűlését, a migránsok és menekültek kérdésében, és nyilván a tagállamok közötti vitát is generálni próbáljuk, hogy koherens megoldásokat tudjunk kieszközölni, tehát egy hangon kell, hogy felszólaljunk ezeken a fórumokon. Nagyon fontos az is, hogy a nemzetközi humanitárius jogot is betartsák a válságsújtott a területeken, és hogy a helyben dolgozó, tehát a válságsújtott a helyeken dolgozó orvosok például, vagy rendfenntartók biztonságát szavatolni tudjuk. Nagyon lényeges, hogy a humanitárius segélynyújtóknak a, az életét védjük, ne felejtsük el Veronika Bracskát, aki, Bracskovát, aki orvosként veszítette életét, amikor egy várandos asszonyt szállított Dél-Szudánban a kórház felé. És hát ez is mutatja, hogy mennyire ö, súlyos a helyzet ezeken a válság a területeken, és az ott dolgozóknak is a helyzete. A mostani politikai momentumra alapozva az, a végrehajtásra kell koncentrálnunk, és a felajánlásaink és az elkötelezettségünknek az implementálására. Ahogy Isztambulban el is hangzott, jövő évtől kezdve a nemzeti felajánlásainkat meg fogjuk duplázni, sokkal több magán felajánlásra van szükség, hiszen ezzel válhat hatékonyabbá az egész rendszer. A harmadik prioritásunk, hogy egy európai konszenzus teremtsünk a humanitárius segélynyújtásban, itt az EU-n belül, és a bizottsággal és a trió soros elnökséggel dolgozunk azon, hogy egy konszenzus, konszenzuson alapuló implementációs tervet hozzunk tető alá. Itt is három nagyon fontos terület van, amire koncentrálunk, fent kell tartani, humanitárius elveket is, törvényeket, erősíteni kell a alapú megközelítést, és nagyon fontos a koordináció és a koherencia. A specifikus tematikus prioritásainkkal a nemek egyenlősége, az oktatás, a humanitárius és fejlesztési politika kapcsolata, valamint az élelmezés és az élelmiszerbiztonság. A mostani felépéseinkben vannak jócskán még rések a pajzson, nagyon sokszor a nők és a lányok, a, a, azok, akik megszenvedik a válságokat, akár nemi alapon, akár az erőszak miatt, akár ö, szociális alapon. Az ENSZ felmérése szerint ötből egy nő már erőszak áldozata volt, szexuális erőszak áldozatává vált. 70% a nőknek a szíriai konfliktus, konfliktusban is tapasztalt már szexuális vagy nemi alapú erőszakot. Tehát ők az elsők, a nők és a lányok, akik elsőként reagálnak általában a válságokra, és az ő hozzájárulások a megoldáshoz is elvitathatatlan. Nagyon lényeges a második tematikus prioritás, hogy a válság a területen élő gyerekeknek az oktatását mindenképpen biztosítsuk. Négyből egy iskolás korú gyerek, ami szinte fél milliót jelent, olyan országban él, amelyet válság sújt. Ezen gyerekek 70, közül 75 millió nem tud iskolába járni, vagy pedig nagyon alacsony színvonalú oktatást kap, akár azt is jelenteti ez, hogy kimaradnak az iskolából. Tehát az oktatás biztosítása kulcsfontosságú a válságsújtott a területeken. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a gyerekek vannak a legjobban kiszolgáltatva a katasztrófáknak és a válságoknak, ezért a szlovák elnökség mindenképpen erősíteni kívánja a humanitárius fellépések kontextusában az a oktatás szerepét és fontosságát. Tehát a fellépéseinket 2 4 százalékra kívánjuk a finanszírozást illetően erősíteni, tehát megduplázzuk a humanitárius segélyre szánt büdzsénket. A múlt héten Libadonba látogattam a menekültáborunkba, ahol 1,1 millió szíriai menekült él, és a libanoniak egyébként a 75%-át a nőknek és a gyermekeknek befogadták. Szinte négyből egy személy menekült mostanában, ezt el sem tudjuk képzelni. Nagyon sok minden változik. A területen láttam, hogy hogyan várják az emberek, hogy visszatérhessenek a normál életbe, miközben most még ö, ö, sátrakban élnek. Az UNHCR égisze alatt ö, beszéltem családokkal is, sok esetben a férfiak lebetegedtek, a nők kell, hogy elvigyék a hátukon a, a kenyérkeresetnek a súlyát, ami nyilván óriási pénzügyi terhet is rórájuk. És a gyerekeknek egyszerűen nincs lehetőségük arra, hogy iskolába járjanak, hogy oktatásban részesüljenek. Úgyhogy a, egy elveszett generációt nem engedhetünk meg magunknak. Az oktatás és az egészségügyi szolgáltatások biztosítása alapvető fontosságú. Ezért mondom még egyszer, hogy a humanitárius válaszaink középpontjába az oktatást kell helyeznünk, főleg azokon a területen, területeken, ahol elhúzódik a válság. És ezeken a területeken nagyon sok gyermek nevelkedik, tehát az oktatás kulcsfontosságú, és ez egy nemzeti prioritásunk is. Az idén a humanitárius projektek ügyében felhívást intéztünk, amelyeket a szíriai menekült táborokra kívánunk koncentrálni, de ide tartozik nyilván Libanon is. Fél millió eurót várunk ettől a felhívástól, az ajánlatételi felhívástól. Van egy ösztöndíjprogramunk szíriai egyetemisták számára is, akik akár szlovák egyetemeket is látogathatnak. Vannak afrikai országok is természetesen, akit érint ez a kérdés mivel Etiópiában az utolsó 50 év legnagyobb szárazsága sújt, rengetegen szorulnak támogatásra és segélyre. A megfelelő formáit kell persze alkalmazni a segítségnyújtásnak, itt nincsen varázs, formula, és ez mindannyiunk felelőssége. A harmadik tematikus prioritásunk az az, hogy erőteljesebb, erősebb humanitárius és fejlesztéspolitikai kapcsolatot hozzunk létre, mert úgy gondoljuk, hogy a humanitárius válság komolysága egyszerűen olyan támogatást kíván, ami túlmutat az eddigi eszközökön és szükséghelyzeten, olyanra van szükség, olyan támogatásra, ami fenntarthatóbb és hosszabb ideig kiterjeszthető. Nyilván nem lehet egy hallal gyakorlatilag egy egész generációt jól lakatni. Nagyon fontos az, hogy itt az elhúzódó válságok kérdésére koncentráljunk és ezeket oldjuk meg. Nagyon fontos még az élelmiszerbiztonság, az EU természetesen élvonalban van, amikor arról van szó, hogy élelmiszerekkel ellátnia az adott régiókat, ennek ellenére 800 millió ember még mindig alultáplált volt 2015-ben. Ennek a számnak egy része nyilván az El Niño hatásnak is köszönhető, illetve a globális klímaváltozásnak, de ezeket a kihívásokat átfogóan kell megközelítenünk és kezelnünk, olyan módon, hogy az élelmiszer válságokat el tudjuk kerülni. Végezetül, tisztelt képviselők, a szlovák soros elnökség az EU humanitárius válaszait tovább akarja javítani, specifikus tematikus prioritásokkal, mert eh, még nagyobb a szükség most globális szinten a humanitárius válságok közepette, és e- éppen ezért sokkal hatékonyabbá kell tenni az eddigi fellépéseket, de sokkal fenntarthatóbbá is. Várom a az együttműködést önökkel a hat hónapos elnökségünk alatt, és köszönöm szépen, hogy meghallgattam, várom majd a kérdéseiket is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez egy jó kivonata volt a prioritásainknak, és nem nagyon látom itt, hogy valaki más vélemény képviselne, hogy körülnézek a teremben, azután, hogy meghallgattuk önt. Az egyetlen kérdésem, és aztán majd átadom a szót a többieknek, hogy óriási a, a a teher tulajdonképpen a humanitárius segélynyújtás kapcsán. Tegnap beszéltünk már a költségvetésről, és úgy értesültünk, hogy a humanitárius segélynyújtás költségvetése csökken. És más pénzeszközök, sajnos nem találom itt a tegnapi jegyzeteimet, más eszközök allokációja is romlik. Tehát a, P, a az élelmiszerbiztonság most már török, a Törökország terv alá tartozó lesz. Akik esetleg jobban nyomon kísérik a költségvetési kérdéseket, majd erről szólnak. Erika Geréronak adok szót először, aki a humanitárius segényújtásban az állandó jelentéstevőn parancsoljon. president. Köszönöm, elnök asszony. És jó estét kívánok Pálcek úrnak is, Köszönöm szépen a prezentációját, amelyben a szlovák elnökség prioritásairól szólt. Jó hírnek tartom azt, hogy a máltai lesz a következő felelős ezért. Nagyon fontos, hogy a reakciónk koordinált legyen, és hogy közösen lépjünk fel. És az egymást követő elnökségek együtt dolgozzanak a humanitárius válság megoldásában. Tudjuk, hogy sokkal nagyobb léptékű most ez a válság, mint amilyen valaha találkoztunk korábban, és hogy sajnos ez egyre csak fokozódik a helyet, hogy enyhülne. És gyakorlatilag semennyire sem tudunk megbírkozni ezzel a válsággal, egyre jelentősebbé válik. És az az a gyermek, akiről itt az imént szó volt, szintén megmutatta, hogy mennyire fontos itt a humanitárius beavatkozás. És mindezt össze kell kötni a menekült kérdéssel, a klímaváltozással, hiszen mindehez még hozzájárulnak a természeti katasztrófák is, és az egészségügyi ellátást sem szabad elfelejteni. Ahogy azt Linda is kihangsúlyozta, az Európai Bizottság prioritásait védtük már itt a parlamentben is a legutóbbi időkben, és szerettük volna ezeket az isztambuli humanitárius kongresszusra is elvinni, annak ellenére, hogy a jelenlétünk ott nem volt elég erőteljes, nem volt olyan, mint ahogy azt mi szerettük volna, de ami a tartalmat illeti, a mi prioritásaink alapvetően egybevágnak, nagyon nagy részben egybe esnek a szlovák elnökség prioritásaival. Szeretnék ezek közül néhányra külön is kitérni, úgy gondolom, hogy az, els, az egyik olyan funkció, amely azonnal érvénybe lép majd, az, hogy az isztambuli csúcson elért kompromisszumokat kell majd megvalósítani. Bizonyára ön is tudja, hogy az Európai Unióval közösen a tagállamok több mint 600 kompromisszumot kötöttek. És ezek kiterjedtek minden olyan területre, amelyről szó volt az isztambuli konferencián. Ezek a következőek. Senkit nem hagyhatunk az útszélén, új finanszírozási forrásokat kell keresni, új szereplőket kell bevonni, akik friss pénzeket hozhatnak erre a területre, aktívabbnak lenni a konfliktusok megelőzésében, és megpróbálni megoldani azokat a konfliktusokat, amelyek jelenleg fennállnak. Ezen kívül prioritás még előmozdítani a nemzetközi humanitárius jogszabályok betartását, és megőrizni az emberségünket. Ezen a csúcson számos kompromisszum született, és ezek között volt egy nagyon fontos alkú is, ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne a tagállamok és az Európai Unió között koordinációt megvalósítani, és így teljesíteni ezeket a kompromisszumokat. És úgy tűnik, hogy itt globális példát is tudunk mutatni, hiszen itt olyan kompromisszumokról van szó, amelyeket be is kell tartanunk. Ezzel összhangban szeretném jelezni önnek, hogy az Európai Parlament mindig támogatta azt, hogy egy globális ellenőrzés, megfigyelés létezzen az isztambuli kötelezettségekkel kapcsolatban. És valóban nem csak az Európai Unió területén, hanem az egész világon érvényes ez. Az ENSZ is egy átlátható és folyamatosan frissített rendszert szeretne látni, amelynek révén figyelni lehet azt, hogy betartja mindenki a kompromisszumokat. És úgy gondolom, hogy a szlovák elnökségnek is ebbe az irányba kellene munkálkodnia. És azt hiszem érdemes kiemelni még azt is, hogy a parlament már kérte azt a bizottságtól, hogy mutassa be nekünk a második cselekvési tervet, amelynek célja az európai humanitárius cselekvésről szóló konszenzus lenne. És ha megszületik ez az európai konszenzus, akkor ezt hozzá lehetne igazítani a jelenlegi humanitárius válság sajátosságaihoz, összevetni ezt a helyzetet a 2004-es szituációval. Azóta azt mondják, hogy megkettőzöttek a szükségletek, és Különösen 1996 óta változtak meg ezek, azóta 20 év telt el, drámai változások történtek azóta a világban, is ezzel nekünk is lépést kell tartanunk a fejlesztésben is. Ezen kívül azt gondolom érdemes lenne még vitázni a konszenzus alkalmazásáról, annak a globális stratégiának a keretében, amelyet az Európai Bizottság épp az imént fogadott el június hónapjában. És ezt a bizottság a múlt héten már bemutatta Strasbourgban a parlamentnek, és ebben az szerepel, hogy a tanácsnak kell majd ezt befejeznie, illetve a parlamentnek is vitát kell erről folytatnia. Tehát azzal zárnám a hozzászólásomat, hogy szerintem meglehetősen megszokott, majd, hogy nem általános az Európai Bizottságban, hogy próbálják a humanitárius cselekvés konkrét elemeit saját körben megtartani. Ezzel arra utalok, hogy nem utasítjuk vissza azt, hogy a humanitárius segítségnyújtást a fejlesztéshez kapcsoljuk, és nem hunyunk szemet a fölött sem, hogy itt vannak biztonsági kérdések is, de a humanitárius segítségnyújtásban a függetlenség, a semlegesség nagyon fontos. Ezek alapelvek, amelyeket megőriztünk akkor is, amikor főleg a biztonságra koncentrálva alakítottuk ki a hozzáállásunkat. A végén még fogok beszélni a nemek közti egyenlőségről és az oktatásról. A kollégáim is sokat beszélnek az oktatásról ebben a parlamentben, és mi a bizottságnál is próbáltuk elérni azt, hogy az oktatásra a humanitárius segítségnyújtás 4%-a jusson, és a parlament részéről mi próbáljuk a humanitárius szereplők egészét befolyásolni, hogy ebbe az irányba módosuljon a humanitárius segítségnyújtás. Tőlük is azt várjuk, hogy ekkora arányt szánjanak az oktatásra. De itt most szeretnék kitérni annak a szükségességére, hogy egyetlen hangon, egy közös hangon szólaljunk meg a szeptemberi ENSZ magas szintű konferencián, amelynek a témája a menekültek és a migránsok lesznek és szeretném megkérdezni, hogy elkezdtek-e már dolgozni azon, hogy a tanácsban kialakuljon valamiféle közös következtetés, és hogy az Európai Unió egységesen fog-e majd megszólalni. Ahogy már Linda is elmondta, és itt most nem is érinteném a költségvetést, a humanitárius segítségnyújtás konkrétan az élelmiszerellátás biztonságára koncentrál, és kapcsolatot létesít a növekedés és az élelmezés között és figyelembe kell venni azt is, hogy a riói csúcs, amelyet szeptemberben fognak megszervezni, úgy vélem, hogy ezután is elő kell majd vennünk újra ezt a kérdést. Tehát ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük, Erike. Aneta Poszka, Michel Golan, Maria Hajbuk, Jogi Holveni, Norbert Neuser, van-e még más, aki szeretne hozzászólni? Nem? Akkor elég időnk van. Anna Laposzka elsőként. Köszönöm szépen, Linda. Szlovákul fogok hozzászólni, ugyanis ez egy nagyon fontos nap a szlovák köztársaság számára. Üdvözlöm Önt, államtitkár úr a Fejlesztési Szakbizottságban. Már 13 éve vagyok ennek a szakbizottságnak a tagja, ezért nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetem ma önt. Abból, amit ön elmondott, a szlovák elnökség programja a humanitárius segítségnyújtás területén a holland elnökség vonatkozó programját folytatja. Annak a prioritása a humanitárius világcsúcs megszervezésére és előkészítésére koncentrált, Szlovákia ehhez képest megpróbálja majd végrehajtani azokat a vállalásokat, amelyek ezen a csúcson születtek. Az önök egyik prioritása és ambíciója az, hogy a humanitárius segítségnyújtás rendszerét jobbá tegye az Európai Unióban. Amint az ön számára bizonyára ismert, néhány nappal ezelőtt az Európai Számvevőszék rámutatott, hogy az Unió humanitárius segítségnyújtása Afrikában esetleg túlságosan sokba kerül. Az egyik auditor szerint a bizottságnak nincs elég információja ahhoz, hogy eldöntse a támogatás gazdaságilag hatékony-e. Ugyanis a költségvetés több mint fele ENSZ ügynökségeken keresztül jut el a címzettekhez. Tőlük pedig semmilyen visszajelzés nem érkezik ebben a témában. Biztos vagyok benne, hogy ez nem kizárólag a eh, nagy tavak eh, vidékén probléma, hanem más projektek esetében is felmerül. Tehát arra szeretném eh, kérni önt, hogy próbálják meg javítani a humanitárius segítségnyújtás rendszerét. Meg fognak-e birkózni ezzel a problémával az Európai Tanácson belül. E, a bizottságra nyomást kellene gyakorolni, hogy ők kérjenek nagyobb átláthatóságot az érintettektől. Köszönjük, Michel Golens. Köszönöm. Szeretnék ismét köszönetet mondani Parizsek úrnak a kiváló expozért. Ez egy tökéletes prezentáció volt, semmit sem tudok hozzátenni teljesen megfelelt a mi elvárásainknak. Azt kérdezte, hogy mit tudunk vajon tenni közösen. Szerintem közös a feladatunk. Az Európai Unió haladását szeretnénk előre, segíteni, előre mozdítani egy olyan területen, ami kisé még hiányzik nálunk, ez pedig a finanszírozás. A humanitárius cselekvés programja már koordinált, de ennél tovább kell mennünk. Ahogy azt a Fejlesztési Szakbizottság is mondta, ön felelős azért, hogy ezek, hogy azok a személyek, akik ott élnek, túléljenek, a mi dolgunk pedig az, hogy utána jól tudjanak élni. Azt gondolom, hogy közös a feladatunk, ez pedig az, hogy hogyan tudjuk elfogulatlanná tenni a humanitárius segítségnyújtást. Törökország esetében láthattuk, hogy biztosunk, aki amúgy kiváló munkát végez, Törökország kapcsán kifejtette, hogy a politikának ez a része úgy néz ki, mintha része lenne a Törökországgal kötött megállapodásnak. Azt gondolom, érzékenynek kell lennünk ebben a megközelítésben is, és el kell érnünk azt, hogy a humanitárius segítségnyújtás politikája ne tűnjön úgy, mint hogyha független lenne a bizottság többi részlegétől. A bizottság sem úgy gondolja, hogy bárkit bármikor be kell fogadni. Látható, hogy milyen a helyzet jelenleg a világban, de ez nem adhat alapot a politikai alkudozásra. Másodszor pedig szeretném önnek bemutatni a parlament álláspontját. A mi szakbizottságunk nyitott a kormányokkal való kapcsolattartásra, és nagyon örülünk, hogy ön ellátogatott hozzánk. És azt gondolom, hogy talán önnek is érdemes lenne egy kicsit elgondolkodni azon, hogy hogyan tudná a nemzeti parlamenteket jobban bevonni. És legutoljára pedig azt szeretném elmondani, illetve megkérdezni, hogy lehetséges lenne-e az önök elnöksége alatt hogy tájékoztassanak minket arról, hogy nagyon konkrétan mire van szükség azok, azon katasztrófák miatt, amelyek történnek szerte a világban. Ugyanis gyakorlatilag lehetetlen mindenről megtalálni a megfelelő számadatokat, ezért kérdezném, hogy lenne arra mód, hogy hogy folyamatosan tájékoztasson minket a szükségletekről. Ez a költségvetésről szóló vitánk során lenne értékes adat. És köszönöm szépen. És tudom, hogy az önök politikája a jó akaraton, az együttműködésen alapul, és hogy a bizottságot is be fogják vonni ebbe a gyakorlatba. Köszönöm szépen. Köszönjük, Maria Hojbok. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a magyarázatokat is azzal kapcsolatban, mit terveznek a következő fél évre. Már többször szóltak róla a fejlesztési politikát, a humanitárius segítségnyújtást szeretnék jobban összekötni, hogy hosszabb távú munkát lehessen végezni, aztán beszélt az oktatásról, képzésről is, ez nyilván a leg legpregnánsabb jellemző. Számos ember Szíriából azért szökött meg, mert iskolába akarják küldeni a gyerekeket, mert nem akarnak egy elveszett generációt. A munkaerőpiaci integrációról is beszélni kéne, mert az is jó példa erre, de a nagy kérdés persze a finanszírozás mindig, és itt többször ez már szóba került most az elmúlt évben meglehetősen nagy rés alakult ki a humanitárius segélyezés költségvetésében. Hát most hogyan lehet ezt a lyukat befoltozni, hogyan tudjuk ezt a jobb finanszírozást megoldani, és biztonságosabban mindenek előtt, aztán a nagy szereplők a világpolitikai színpadon nem voltak ott az isztambuli csúcson, tehát az egyik legalábbis nem volt Oroszország, adott esetben hogyan tudjuk az ilyen szereplőket bevonni újra, az utolsó kérdés pedig, és ön is megemlítette ezt a bevezetőjében, ezek a támadások azon emberekre, akik a humanitárius bevetéseken részt vesznek. Itt van ez a orvosnő, akit lelőttek, és újra és újra hallunk ilyen szomorú példákat. Mit lehet itt tenni? annak érdekében, hogy ezek a bevetések biztonságosabbak legyenek, hogy azok az emberek, akik már készek oda menni dolgozni, mert ez sem magától értetődő, ennyi pénzt nem lehet fizetni, ez egy emberi elkötelezettség, ami hajtja őket. Hogyan tudnánk ezeket az embereket jobban védeni? Köszönöm szépen. Köszönöm. Hölvényi úr. Uh, thanks a lot, and from my side... Köszönöm szépen. A magam részéről is szeretnék eh, gratulálni. Nagyon eh, jó volt eh, meghallgatni ezeket a nagyon konkrét és jól struktúrált javaslatokat és hozzászólásokat. És teljesen egyetértek a kollégámmal abban, hogy az oktatás valóban kulcsfontosságú. nagyon sokszor meglátogattam Irakot, Szíriát és Libanont, és nagyon fontos ez, nagyon komolyan kell venni. És nagyon érdekelne, hogy mi lesz ennek majd a pénzügyi háttere, hogyan fog majd ez az oktatási projekt kibontakozni. Két eleme van ennek. Az első a helyiek tapasztalata, a helyi vezetők tudása, nem azt mondanám, hogy teremtsünk munkahelyeket, talán az túl nagy cél lenne, de talán lenne lehetőség helyi tevékenységekre. És mit gondol ön erről? Mi lenne a két legfontosabb kulcsa annak, hogy az embereket ebben a régióban tartsuk? És szeretnék még egy-két pozitív dolgot hozzáfűzni az ön által elmondottakhoz. Említette ön a helyi kapacitásokat. Azt gondolom, hogy ezeket is komolyabban kell vennünk. Természetesen a helyi kapacitások azt jelentik, hogy jelen kell lennünk a régióban, különösen amikor Szíriáról vagy Irakról beszélünk. Ezekben az esetekben nagyon nehéz helyi tapasztalatot szerezni, mindenki elmegy csak oda néhány napra, majd pedig úgy jön vissza, mintha már nagyon tapasztalt lenne. De ha máshová is elmennének Irakban, vagy Szíriában, akkor láthatnák, hogy fennáll egy jelenség. Kit érdekelnek a menekültek, ki foglalkozik velük? Természetesen nagyon sok helyi és nemzetközi szervezet van itt jelen, nagyon sokan dolgoznak itt, és szeretném folyamatosan kihangsúlyozni, hogy az Unió a legnagyobb donor ebben a régióban. De ez egy nagyon konkrét dolog ugyanakkor. Muzulmánok, keresztények, jazidok és mások, az egyházak és a vallások nagyon nagy szerepet töltenek be a segítségnyújtásban és a humanitárius segítségnyújtásban. És az Európai Unió ezt mintha nem fogadná el. A jelenlegi helyzet úgy néz ki, hogyha egy vallási intézményről van szó, akkor nem férhet hozzá ez a szervezet az európai pénzhez, és ennyi. Természetesen lehetnek különféle együttműködések, ez legális, de közelebb kell mennünk, jobban közelednünk kell a valósághoz. A vallásos vezetők és struktúrák a lényegesek. Nem az a fontos, hogy valaki hívő vagy nem, de a helyi társadalomnak kell adnunk egy esélyt európai oldalról is. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. És a magam részéről az utolsó dolog, amit mondani szeretnék, az, hogy az utolsó pár mondatában a klímaváltozásra is kitért. A klímaváltozás olyan, mint a foci, mindenkinek van erről véleménye. Nagyon jól játszott egyébként a szlovák csapat. De az a lényeg, hogy a klímaváltozást sokkal jobban, konkrétabban kell körüljárni. Mit jelent az, hányan kell majd, hogy elköltözzenek két év múlva, öt év múlva a különféle régiókból? Ugyanis a klímaváltozás nem játék, és a jól képzett, jó helyzetben lévő országokra is hatással lesz. Nagyon fontos lenne, hogy amikor kifelé kommunikálnak, akkor ezt még inkább kiemeljék, és az elnökség végén ismét találkozunk majd. Köszönöm. Um, Norbert Neuser. Norbert Köszönöm szépen, Linda. Párecsek úrnak is köszönöm az elmondottakat, és hát a felkészítést is, felkészülést is, ahogyan belevágnak ebbe a fél évbe, amikor elnökök lesznek szlovák részről. Igazából jobb időpontot szerettem volna önöknek, meg magunknak is, mint a mostanit, ezzel a Brexit-tel aztán a menekült válsággal is. Úgy vélem, hogy óriási feladatok nyomják a váldokat. Ennek ellenére, vagy épp ezért mondom, hogy nagyra becsülöm a jó és jó struktúrált felkészülést. Ami a humanitárius segítséget illeti, itt emlékeztetni szeretnék arra, hogy az előző elnökség Hollandia azt ígérte nekünk, hogy nagyon konkrétan foglalkoznak az Isztambulban bevállalt kötelezettségekkel. Jó lenne, ha a következő fél évben tényleg konkrétan értékelnék, ki tesz eleget a kötelezettségek, és ki nem. Vagyis itt nemzetközi nyomást lehetne gyakorolni, hogy közösen tudjuk a humanitárius segélyt megszervezni, és a tagállamok közötti koordinációt javítsuk. Örültem annak is, hogy elfeledett válságokról, válsággócokról is beszélt, és hogy a belső menekülteket is megemlíti. Többről van itt szó, mint néha gondoljuk. Mi csak azokat a menekülteket látjuk, akik elhagyják a hazájukat, de vannak olyanok is rengetegen, akik a saját hazájukon belül kell, hogy meneküljenek, és az a megközelítés, hogy a menekülteknek többet segítsünk a régióban, mert a legtöbben ott akarnak maradni a régióban, ez a helyes megközelítés. És ami bennünket itt illet itt a bizottságban, ügyelnünk kell, hogy az új megközelítések a fejlesztési együttműködésben, a biztonság összefüggésében legyenek láthatók, és világosá kell tenni, melyek a klasszikus menekültügyi együttműködések, az egészségügy, az oktatás, stb. és hol jönnek hozzá biztonsági intézkedések adott esetben lehetnek átfedések mondjuk rendőrök kiképzésénél, de azért nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy pénzek a klasszikus területről, a fejlesztési együttműködés területéről ne kerüljenek át más intézkedésekre. A 4%-os cél az oktatásban, a képzésben ez egy fontos cél, amit érdemes lenne támogatni az önök elnöksége alatt, amikor pedig az európai tagállamok közötti szolidaritásról beszélünk, itt világossá kell tenni, hogy az elmúlt években túl keveset tettünk. Málta, Olaszország, Öröszország idekében, amikor megérkeztek a menekültek, ez időközben jobbá vált. De hát azt látni kell, hogy a szolidaritás még mindig gyenge lábakon áll a tagállamok között. Diplomatikusan fogalmaz, azt szeretném mondani, hogy az önök országa a bizottság javaslatával kapcsolatban a menekültek elosztására hát nem lelkesen reagált, hogy úgy mondjam, és itt látok egy kihívást arra, hogy önök hogyan kívánják ezt a problémát kezelni. Mi szolidárisan szeretnék a menekülteket elosztani, és jó lenne, hogyha a szlovák elnökség jó példával járhatna elő. Most nem említette, de tudom az előző tárgyalásokból, hogy folyamatosan a fenntartott energiatermelést egy súlyponttá kívánják tenni a fejlesztési együttműködésben a fejlődő országokban ez jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy itt nem kell adhok döntést hozni, ez egy hosszú távú dolog, itt a bizottságban és az európai politikában is, ez egy hosszú távú célkitűzés kell, hogy legyen, hogy a fenntartható energiatermelést a fejlődő országok vidéki térségeiben segítsük, mert így az ott élő emberek is hozzáférnek az energia ellátáshoz, aztán Máltának adják tovább a váltóbotot, majd és most az AKC EU közös ülése volt nemrégiben. Újra és újra bosszankodom azon, hogy az EU tagállamok nem készek arra, hogy amikor mondjuk sorra kerülnek, mint a következő fél évben Málta, adott esetben a közös parlamenti közgyűlést az AKC EU között befogadják ezért nagyon szerencsésnek tartanám, hogyha önök megpróbálnának befolyást gyakorolni Máltára, az utód országra, hogy az európai vendégszeretet is megnyilvánuljon, amikor az AKC és az EU közötti együttműködésről beszélünk. Igen, csak ambiciózus célkitűzéseik vannak. Év végén úgy gondolom beszámolnak majd itt a bizottságban, hogy mit értek el. Ha csak 50%-át elérik annak, amit ma bejelentettek, akkor biztos vagyok abban, hogy sikeres elnökségen lesznek túl. Köszönöm. Köszönöm szépen, Norbert. Úgy látom, senki sem jelentkezett. Egy pontot vetnék fel, amit Norbert mondott, ez az egész ügy, a humanitárius együttműködés az EU-n belül. Már többször felvetettük a szakbizottság szintjén, hogy a humanitárius segélyek kérdése az EU költségvetésből hogyan működik itt. A, igenis, Igazából a tagállamok nem igazán jól fogadták a menekülteket, és Törökország és Libanon esetében újra emlékeztetünk el arra, hogy mi történik. Itt az ECO-t be kéne vonni annak érdekében, hogy forrásokat mobilizáljunk, és hogy segíteni tudjunk a, az EU-n belül a humanitárius segélyek esetében Reméljük, hogy javul a helyzet, javulnak tényleg a civil szerzetek szerint, de nagyon nehéz. Nem, természetesen nem vetjük Görögország, vagy Olaszország szemére, ami történik, mert nehéz fogadni ennyit, de azért tisztességesen kellene ezt támogatni az EU részéről, ezeket a tagállamot Máltáról is beszélhetnénk, ők a frontországnak számítanak a menekült válság kapcsán. És Más országok sokkal szegényebbek is többet tesznek. Köszönöm szépen, Linda. Köszönöm szépen ezt a nagyon támogató jellegű kommentár sorozatot mindenek előtt a prioritásainkat illetően az elnökség alatt, és hát közös nevezőre tudunk jutni. Noizer úr is említette, hogyha a felét elérjük annak, amit szeretnénk, az már siker lenne. Ezzel én valóban egyetértek. Ezért is hangsúlyoztam mindjárt az elején, hogy igenis át kell venni, meg kell nézni a holland elődök mit értek el, és egy kontinuitást kell teremtenünk Málta irányába, és a továbbiakkal is akár ha végig gondolom azt, amit mondtak, amit kérdésként megfogalmaztak, van egy néhány üzenet, ami eszembe jutott, amiben egyetértünk szerintem a kontinuitás szükségessége ugye általában a humanitárius segítségnyújtásban, a jobb koordináció, ezt az összes érintett felet be kell vonni, hogy ezt a segítségnyújtást hatékonyabbá tudjuk tenni illetőleg az értékelés és a végrehajtás a kötelezettségvállás területén, hogy a csúcson, amit elfogadtunk, az Agenda 2030 célok is ide tartoznak, ezek a fő vonalak, fő üzenetek, amikben egyet tudunk érteni szerintem. Ami pedig a finanszírozást érinti, Linda, amit ön is említett, a jelenlegi helyzet drámai, tehát ennek a finanszírozása is drámai, ezért hozzá kell járulnunk, ahol csak lehet a humanitárius segítséghez. És előtte ma már bezmítettem számokat, egy nemzetközi közösségként igenis egy humanitárius válsággal szembesülünk, rendkívül mértékű válsággal szembesülünk és hát az EU-ra nézve is ez masszív kihívást jelent nehéz időszakban, és ez érinti az EU költségvetést. Szükség van, hogy erre fókuszáljunk a költségvetésen. Szükség van arra, hogy hatékonyan költsünk el minden egyes eurót, és a helyes irányba, a szükséges irányba költsük ezeket a pénzeket. Ezért aztán nagyon fontos megemlíteni amit sikerült itt megállapodni és létrehozni, ez a nagy megállapodás, nagy alkú, és hatékony módon kell eleget tennünk a kötelezettségeinknek. Ez az egyik nagy eredménye a világ humanitárius csúcs találkozónak. És azt gondolom, nagy munkát végeztünk, és hát ez nagy munka kezdődött a az előző elnökségek ilyen, ami a csúcsot illeti, annak a follow eh, nyomon követését, azt gondolom, hogy itt volt nagyon komoly előkészületek folytak, óriási elvárások voltak, különböző elvárások voltak. Eh. A végén azt gondolom összességében elmondhatjuk, hogy egész jó részvételről számolhatunk be kormányzati szinten, magánszektor, civil szervezetek végül is jelen voltak, itt sikerült fókuszálni bizonyos pontokra a humanitárius területen. Természetesen fontos munkát kell végezni, hogy a globális támogatást biztosítsuk az emberek az emberi jogok területén például itt tényleg politikailag részt kell vennünk például a válság megelőz, mege, konfliktus megelőzésben, és az elnökségünk alatt kötelezettségvállalások várhatók még ezek, és hát szeretnénk a, az eddigi kötelezettségvállalásokat koordinálni, a jobb végrehajtást ellenőrizni, és a monitoring mechanizmust, amit már említettem, szintén erősíteni kell. A humanitárius segítség és a fejlesztés, mint téma, a kettő közötti kapcsolat, ez talán a legérdekesebb része a prioritásoknak, az én szememben ez legalábbis így van. Tehát a menekültek kérdése, ugye ez egy 70 éves téma, és hogyha az legöregebbek, ugye, mert a legrégebbi téma 70 éves ezen a területen, és hát 70 év után humanitárius segélyekből élni, ez elég nehézkes. Tehát ha az ember méltóságban akar élni társadalom részeként, akkor ilyen időszakkal nem tudunk lenni, ezért aztán igenis össze kell fogni a lehetőségeinket, és koordinálni kell az erőfeszítéseinket koherensebb, globálisabb megközelítésre van szükség, politikai elkötelezettséggel és a humanitárius elveket igenis tiszteletben kell tartani. Ezzel csak egyet tudok érteni. Egy európai konszenzus a humanitárius segítségnyújtásban a konszenzus önmagában rendkívül fontos, ugyanolyan fontos, mint 2007-ben volt, és eh, ahogyan ez a csúcson is, a humanitárius csúcson megfogalmazódott, eh, az az, hogy eh, a partnereinkkel fontos szerepet kívánok játszani a megfelelő task force-ban, ezt a beszédemben erősítettem, a végrehajtást mindenképpen komolyan kell vennünk a humanitérius terv esetében. Arra kell fókuszálnunk, ami a legfontosabb, ez a szándékunk, az emberi jogokat tiszteletben tartjuk, és most pedig Záborska asszonyra reagálnék, szlovákiai kolléganő beszélt a számbevőszék jelentéséről. Üdvözöljük ezt a jelentést, és reagálni fogunk rá, és egyébként a tanácsi következtetésekbe az elnökségünk alatt ezt bele fogjuk foglalni. Köszönöm szépen a kérdést, elnézést, hogy nem szlovákul válaszoltam. Fordult a mm, finanszírozás koordinálása, elhangzott oktatás, képzés. Többen felvetették önök közül az oktatást, és a humanitárius segítségben résztvevők védelme. Ami az oktatást illeti, itt el tudom mondani azt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy tanítunk embereket, ez a legfontosabb, de iskolákról, eszközökről van szó, és ez egy biztonságos kikötő kell, hogy legyen a fiatalok számára. Olyan értelemben, hogy világosan látjuk, hogy a gyerekek, eh, hogyha nem jutnak az iskolába, akkor katonáságba bevonják őket, gyerekmunkára kényszerítik őket meglehetősen fiatal a nőket bántalmazzák. They're not attending. Uh, szexuális visszaélések áldozatai, hogyha nem részei a közösségnek, ha nem részesek oktatásban, akkor ezek a veszélyek fordulnak elő. És a nemzetközi humanitárius jogot be kell tartanunk, és hát ha ezt be akarjuk tartani, akkor az iskolákat biztosítani kell. Vagyis az oktatás ilyen értelemben hozzájárul ahhoz, hogy meglegyen ez a bizonyos biztonságos kikötő. Ami a humanitárius dolgozókat illeti válságövezetekben, azt hiszem, hogy be kell tartani az emberi jogot, az idevágó humanitárius törvényeket, és az egyik, amit említettem, hogy találkoztunk nem régiben, Dél-Szudánban humanitárius dolgozók áldozattá váltak, ez nem fordulhat elő, ezt nem szabad elfogadnunk. Igenis, az elmúlt években azt látjuk, hogy ez az új normál, hogy megsértik ezt a nemzetközi humanitárius jogot, és számos civil áldozattal jár ez, és vonatkozik ez a, ebben do, dolgozókra is itt erre jobban szeretnénk hívni a figyelmet, mint eddig. Hogyan tudjuk az összes szereplőt bevonni, akik részt vettek a csúcson. Itt nem csak euróról van szó, itt egy, egy globális megközelítést igényel, választ igényel ami elhangzott, amit megbeszéltünk ott a kötelezettségvállalásokat, hát ez ön Oroszországot említett, mm, a szlovák elnökség alatt szeretnénk bevonni a partnereinket, szomszédainkat ide tartozik, Oroszország is Genfben és New Yorkban is, és reméljük, hogy sikerül ezt megtenni. És migrációval kapcsolatos konferenciákon ők is jó lenne részt vennének. A globális, az EU globális humanitárius szereplőként részt kíván ebben venni, és másokat is be kíván vonni. Ez az érdekünk EU-ként. Az együttműködés és a koordináció az, amire szükség van, ehhez ebben lehetőleg mindenkit be kell vonni. A finanszírozási rések tátoganak, de hát nyilván a humanitárius igényeknek nem tudunk valószínűleg sokat teljesen eleget tenni, e, tehát ez a megfelelő finanszírozás hiányozni fog. Úgy gondolom, hogyan tartjuk a régióban az embereket. Ez az a bizonyos lokalizáció, amiről én így beszéltem. Azt gondolom, hogy ez szintén a legfontosabb részek közé tartozik. Én is láttam Libanonban, amikor ott kormányzati tisztviselőkkel, helyi dolgozókkal beszéltem. Itt a az Európai Unió, a nemzetközi közösség, az ENSZ igazából nem érti a kontextust, amiben ott a libanoni emberek élnek, és fontos, hogy helyi szinten megértsük, hogy mi történik. Ugye egy harmada a lakosságnak menekült, ezért nagy mértékben támogatom ezt a lokalizációt, a helyi hatóságok bevonását, támogassuk az infrastruktúrát, a helyi gazdaságot. Ez egy alapvető fontosságú tény, mert a társadalmat, ha sikerül bevonni, akkor az szerencsés. És nagyon szkeptikusak vagyunk, hogyha segélyeket csak a menekülteknek juttatunk el, miközben libanoni emberek is a szegények szenvednek a kialakult helyzettől, mert nincs munkájuk, stb. Vagyis a libanoni kormány nagyra becsülni, és más országban is erről kell beszélnünk, hogyha megkeresnénk őket, hogyha segélyeket nekik is juttatnánk, mert akkor az ottili embereknek is lehetne segíteni. Úgy vélem, hogy reagáltam az összes felvetést, a kérdésre, amennyiben nem, akkor nagyon szívesen mm, folytatjuk a párbeszédet bárhol. A csapatom itt van, amely mm, hát keményen dolgozik majd az elnökség alatt. Időnként én magam is megjelenek, ami pedig a parlament tájékoztatását illeti. Ezt kifejezetten aláhúzom, hogy szükség van a támogatásokra. Nagyon fontos, hogy itt az EU-ban ugyanabban a csónakban nevezzünk a parlament, a bizottság és a tanács. Itt kell megszületni a konszenzusoknak, és napi szinten kell ezt művelnünk. Minél több információnk van, minél több információt osztunk meg, annál jobban tudunk hatékonyan dolgozni, amikor a kihívásokat meg kell oldani. Köszönöm szépen! Nem látok senkit, aki jelentkezne, hogy nem kapott választ. Úgy látom, megkaptak a választ, emlékeztetni szeretnék arra, hogy 5 órakor a külügyi szakbizottsággal egy közös meghallgatásunk van. A kényszerű lakóhely elhagyás jelentett a kihívás kezeléséről ez mondom ma délután 5 órakor lesz, nem itt a teremben, a 2Q2-ben lesz. Ez eh, fontos lesz ez a munkánk szempontjából, és az affektal itt egy közös jelentést készítünk. Miniszter úr, államtitkár úr, remélem, hogy eh, nyáron új humanitárius válság nem alakul ki, reméljük, hogy nyugodt nyarunk lesz és volt már olyan, hogyha esemény, ami, hogy események történtek, amikor elmentünk nyári szünetre, reméljük, hogy ezúttal ez nyugodtabban folyik, és várjuk az együttműködést. Örülök, hogy eljött közénk. Akik elhagyják a termet, kedves kollégák, azok tegyék meg, de halkan. Um, colleagues, we now move to... Kedves kollégák, a 17-es pont következik, ez egy vita. A gazdasági partnerségi megállapodás a téma Kelet-Afrikai Közösség partnerállami és Európai Unió között köttetik ez meg. Ez egy nagyon fontos téma, amit mondtam. A Kelet-Afrikai Közösség és az EU közötti partnerségi megállapodás és a hozzájárulásra van szükség a parlament részéről. Öt ország vesz részt ebben a partnerségi megállapodásban Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzánia és Uganda. Preda úr az előadó. Ez túl hangos így. Ez kérem túl hangos így. Nem akarok neveket említeni. Ja hát ott a titkárság is bizottságtól még tárgyal, tehát remélem, hogy halkabb lesz Preda úr, kérem szóljon hozzá. Nagyon fontos előadásról van szó, Preda úr. Ma. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a kollégáknak, akik velünk vannak a mai napon. Azt szeretném elmondani, hogy az a vélemény, amely az önök mappájában található, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság véleménye. Én készítettem, annak a vitának a főbb vonalait követve, amelyeket néhány napja, június 20-án folytattunk. És ezért nem fogom most elismételni mindazokat az érveket, amelyek már elhangzottak akkor. Arra szorítkoznék, hogy bemutatom a saját következtetéseimet. Miután megvizsgáltam a gazdasági partnerségi megállapodást Kelet-Afrika és az Európai Unió között. Ez a gazdasági partnerségi megállapodás egy befogadó növekedést és fejlődést hivatott elősegíteni. Vannak itt tisztán kereskedelmi aspektusok is, mivel aszimmetrikus piac hozzáférést biztosít. És lehetővé teszi az Európai Unió partnereinek azt, hogy az érzékeny ágazatokat kizárják a liberalizációból. Ez a megállapodás az érintett országok számára egy mozgásteret tart fenn, és én ezt nagyon sokszor hangsúlyoztam a vita során is. És szeretném még kiemelni a hosszú átmeneti időszakot, akár 25 év is lehet egyes termékek esetében. És szeretnék emlékeztetni a piacnyitási derogációkra, a fejlődőben lévő iparágak és az élelmiszerellátás biztonsága esetében van erre lehetőség. Az exportadók és mindezek a kérdések. Itt figyelembe vettem a fejlesztési perspektívát, vagyis a mi szakbizottságunkét. Az eredeti szabályok könnyítik az exportot és segítik a regionális integrációt. És természetesen ez egy igen fontos cél az Európai Unió számára, ezért kötöttünk már 16 ilyen gazdasági partnerségi megállapodást. Ezért tartom én sajnálatosnak azt, hogy a fenntartható fejlődés nem került be konkrétan említve az anyagba, annak ellenére, hogy már 5 éve életbe lépett a megállapodás, köszönhetően a vonatkozó záradéknak. A gazdasági partnerségi megállapodás ellenőrzésével megbízott bizottság figyelembe kell, hogy vegye a fenntartható fejlődést is. Még mindig a fejlesztésről szeretnék mondani valamit. Egy igen jelentős fejezet szól a fejlesztési együttműködésről, és mellékletben szerepelnek a fejlesztési eszközök. Ezek nagyon pozitívak, ugyanis a partnereink érdekeit maximálisan figyelembe veszi ez a megállapodás. De akár csak a többi hasonló megállapodásnál a finanszírozás létfontosságú lesz, és ezért nekünk is felelősséget kell vállalnunk, és figyelnünk arra, hogy ezeknek a megállapodásoknak a végrehajtása a jövőben figyeljen a helyi felszívási képességre is. Ami az emberi és kormányzási oldalt illeti, nagyon fontos a, az inkluzivitás, a befogadás, és ez is ott van a célkitűzések között. Ez egyértelműen kimondásra is került. Ezen kívül szerettük volna, hogyha hangsúlyosabban jelenik meg az emberi jogok kérdése, de el kell mondani, hogy a kotonói egyezmény, illetve az abban szereplő intézkedésre kimondják, hogy a feleknek el kell fogadniuk ezt a megállapodást, ez az ismert csatlakozási záradékot jelenti. Az emberi jogok védelme ismét előkerül a gazdasági partnerségi megállapodásban. És azt gondolom, hogy itt is meg kell értenünk, hogy milyen felelősségünk van, és be kell vezetni emberi jogi záradékokat Kotonó fényében. Azt gondolom, hogy ez egy jó anyag, szavazni fogunk erről az anyagról, és én itt most abba is hagynám ezt, még csak annyit szeretnék mondani, hogy hogyan fogjuk után követni ezt a megállapodást. Már említettem, hogy nincs ezzel foglalkozó bizottság, hanem egy vegyes bizottságot állítottunk fel, amely a civil társadalom részvételével működik. Egy erőteljes utánkövetési mechanizmus létezik, ez nagyon konkrét, és ez nagyon jó mechanizmusokat is tartalmaz. Fontos, hogy ezen a területen komolyan elkötelezzük magunkat, és ezt mutatja az a levél is, amelyet az INTA szakbizottság elnökének küldtünk el a múlt héten. Zárásként annyit mondanék, hogy ezt a gazdasági partnerségi megállapodást meg kell kötni, de minden attól fog majd függni, hogy hogyan valósítjuk ezt meg továbbra is ébernek kell lennünk, és figyelni kell arra, hogy a fejlesztés középpontban maradjon a végrehajtás során is. Végül pedig egy kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak, hogyha szabad. Azt szeretném tudni, hogy a partnerségi megállapodás aláírása júniusban fog történni, ahogyan ezt eredetileg terveztük, vagy pedig el fogják ezt halasztani. Köszönöm a figyelmet. Thank, thank you very much. Köszönjük szépen. Azt hiszem nagyon világos ez a jelentés és a beszámoló, én is elolvastam a kérdések, amiket felvet benne. Norbert Neuser az első felszólalunk. Köszönöm szépen, Linda, és köszönöm Krisztiánnak is a véleményt. Alapvetően csak alá tudom húzni, amit a legutóbbi vita során is megfogalmaztunk. Azaz, hogy úgy gondoljuk, hogy Burundi, Ruanda, Tanzánia, Kenya és Uganda az érintett országok gazdasági szempontból elég jól integráltak. Ez miért fontos? Hát azért, mert ugye a vámtételek csökkentését illetően közös felajánlást kívánunk tenni. Ugyanakkor a szociális, a környezetvédelmi és az emberi jogok nincsenek nevesítve az epákon belül indirekt utalás van csak a kotonói megállapodásra. Ettől eltekintve a nagyon fontos politikai megjegyzés, hogy jogi szempontból kötelező érvényű emberi jogi, szociális és környezetvédelmi követelményeket támasztunk minden egyes kereskedelmi megállapodást illetően, felvetődik a kérdés, hogy a katonai megállapodás kifutása után mi lesz. Számunkra alapvetően fontos, hogy az epáknak az implementálása felülvizsgált legyen, annak érdekében, hogy az afrikai államok szempontjából felmerülő problémákat azonosítani, és időben meg tudjuk, és időben meg is tudjuk ezeket oltani. Van egy konzultatív bizottság, aminek ez lenne a feladata. A civil társadalom bevonása ebbe a nyomonkövetési, azaz monitoring folyamatban nagyon fontos Burundiban, és a mi felelősségünk is nagyon lényeges az emberi jogi párbeszéd során erre már utáltam. utaltam. Tegnap este óta van egy új helyzet, ugyanis az Európai Parlament a Cambridge-i Egyetemet megbízta egy tanulmány elkészítésével. Ez most elkészült, és ebből az derül ki, hogy az EPÁK amelyeket Kelet-Afrikával kötünk, a kotonai megállapodás szerint nem integrálhatók megfelelő eszközként ebbe a megállapodási keretbe. Azok a megállapodásokat, amelyek dél-nyugat, dél- és nyugat-afrikával kötöttünk, az emberi jogi záradékok tekintetében rendben vannak. Kelet-Afrika vonatkozásában a bizottság azonban más megfogalmazást választott, bármilyen oknál fogva is történt ez. Ez minket most arra késztet, hogy további egyeztetésre van szükség. Én tudom, hogy a mi frakciónkon belül van ellenállás ezzel kapcsolatban, hogy az emberi jogi kérdéseket nem tudjuk tisztázni. Azaz, az emberi jogsértések kezelése más, úgy tűnik, mint Nyugat-Afrikában, Dél-Afrikában és a Kaliforumban. Ennél fogva mindenképpen egyeztetnünk kell az Európai Bizottsággal. Azt gondolom, hogy a bizottságnak el kell tudnia magyarázni nekünk, hogy Kelet-Afrikában miért kellene másként eljárnunk, mint a másik három épp említett régió esetében. Ezért kérem, hogy a módosítók benyújtási határidejét, illetve a, magát a szavazást egy kicsit halasszuk el, amíg az Európai Bizottság nem világosított fel Ez ügyben bennünket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Bárki más? Maja Hajgel, tessék. Köszönöm szépen, Linda. Hát ez nem az első partnerségi megállapodás, amiről vitát folytatunk, és azt gondolom, hogy közismert, hogy a zöldek részéről eléggé kritikus az álláspontunk. Különös tekintettel a kelet-afrikai országokra, ugye öt olyan országról van szó, amelyből négy a legkevésbé fejlett országok közé sorolható, Kenya pedig magasabb bevétellel rendelkezik, és hát egy másik ligában játszik. Vasárnap óta más a helyzet, hiszen Tanzánia úgy döntött, hogy nem írja alá az EPÁ-t az Unióval. Indoklásként a Brexitet hozták fel, és ez nagy valószínűsége még több negatív hatása jár Kenyát illetően, mert ez a partnerségi megállapodás egy olyan keret, ami um, például a piacra jutását az országnak um, megnehezíti, és a feszültségeket az országban hát nem éppen szolgálni fogja. Különösen arra gondolunk, hogy a különböző érdekű, különböző felettségi szintű országokat belepakoljuk egy partnerségi megállapodásba. Én ezt problémásnak tartom. Általánosságban elmondható, hogy ezek az epák igazából nem motiválnak a diversifikációra. Az EU-ban, ugye az EU-ba élelmiszert, zöldségeket exportálnak, 60%-os a kereskedelmi volumen, csak ezekre a területekre vonatkozóan és aztán jönnek még a vágott virágok. Tehát ezek igazából alapvetően szegény régiók, és hogy is fogalmazzak, hát most még inkább megszorítjuk őket, másfelé tereljük őket, ahelyett, hogy élelmiszert te, termeljenek, és egy saját népgazdaságot alakítsanak ki. Nem tartom tehát jónak és értékesnek ezt a trendet, hogy Európába termeljenek. A piacra jutás, az európai piacra jutás így is elég nehéz, mert a higiéniai sztenderdek mindig is problémát okoztak, aztán ott vannak az eredet szabályozások, ez is megnehezíti az európai piacra jutást. Különösen akkor, hogyha élelmiszereket feldolgozzák. Úgyhogy a helyi piacokat kellene erősíteni, nem pedig valami olyasmit felépíteni, kialakítani, ahol jelen pillanatban egyáltalán nem is képesek teljesíteni a követelményeket. Egy másik dolog, amiről már délelőtt beszéltem ma a meghallgatás keretében, ezek a, az elveszett adó befizetések. A bizottság részéről elhangzott ma, hogy többet kell beszedni, és jobban kell elkölteni az adópénzeket, de maradjunk akkor annál, hogy szedjünk be több adót. Tehát az epákkal tovább lépünk, de szigorúbban lépünk fel, mint ahogyan azt a WTO megköveteli. Mert a WTO szabályok szerint exportra kivetett adót szedhetnének be ezek az országok, és persze sokszor lehet arra hivatkozni, hogy kölcsönösen le akarjuk építeni az adókat, de nem egyenlő szinten versenyeznek egymással ezek a gazdaságok. Úgyhogy uh, itt az egyenlőségre helyezni a hangsúlyt, ez uh, nagyon megnehezíti a helyzet, még akkor is ugye vannak átmeneti szabályozások, mert a gazdasági erő kiegyenlítéséhez meg kell hagyni a jogot ezeknek az országoknak, hogy ezeket az adóbevételeket a saját költségvetésükön belül tetszésük szerint használják fel. A fenntartató felhőség nagyon fontos elem a környezet védelme, a munka, sztenderdek. Ezek kicsit hiányoznak nekem a dokumentumból, aztán a vitarendezési folyamatok is hiányoznak nekem belőle. Tehát olyan standardek, hogy ezek ILO standardek -e, vagy környezetvédelmi standardek, és ezekért perelni lehessen, ez hiányzik. Ez a túlzott liberalizálás szerintünk nem jó irány. Ezekben az országban először lehetővé kell tenni, hogy a saját régiójukban tudjanak fejlődni, Afrikán belül is legyen fejlődés, még mielőtt megnyílnának, illetve megnyitnánk a kapukat itt Európában előttük, és a piacra jutásuk előtt. Elnök, köszönöm szépen, csak szeretném emlékeztetni önöket, hogy holnap háromkor lesz egy közös értekezlet az Intával, az IPA megállapodásokat illetően, és a kotonói megállapodás kontextusában kerül mindez megrendezésre. Préda úrhoz először azt tudom mondani, és a bizottságot is megkérdezzük majd Tanzánia ügyében, mert vannak híreink, és majd megkérjük, hogy eh, nyilatkozzon ezzel kapcsolatosan, hogy a Brexit okán mégsem írja alá Tanzánia az EPA-t, úgyhogy majd meghallgatjuk a bizottságot. Mert van egy megállapodás, hogy Tanzánia valószínűleg nem, íri, nem írja alá, és Nazer úr azt mondta, hogy hol, a honlapi módosító benyújtási határidőt egy kicsit eh, halasszuk el, és hát nincs is, nem sürget bennünket semmi, mert az intének, intának nincsen eh, határideje, úgyhogy szerintem hagyhatnánk egy kis időt a kollégáknak, hogy gyűjtsenek össze információt, meg lement a meghallgatás, és akkor ezek birtokában lehet még dönteni. Tehát holnap lett volna egy órakor a módosítási, illetve dél a módosítók benyújtásának a határideje, Tehát szavazni fogunk, de a tanácsnak a hivatalos kérelmét az egyetértésre még nem kaptuk meg. Na jó, hát akkor akárhogy is van, meghallgatjuk a bizottságot, és aztán majd meglátjuk, hogy nekünk kell -e szavazni erről, vagy pedig több információ birtokában majd nyár után visszatérünk erre. Tessék, a bizottságnak adok szót. Mikrofon nélkül sajnos pont nem halljuk a nevet. Valve biztos óra a kereskedelmi főigazgatóságtól. Igen. Jó napot kívánok! Szeretnék köszönetet mondani Préda úrnak a rengeteg munkáért, a megállapodást illetően. Néha nagyon kritikus megjegyzéseket tett az e gazdasági partnerségi megállapodásról a kelet-afrikai régióval. De akkor Egyből rá is térnék arra, amit elnök asszony is kért, Tanzánia, Tanzánia részéről felvetődött, hogy több időre van szükségük annak érdekében, hogy aláírják a gazdasági partnerségi megállapodást. Nagyon óvatosnak kell lennünk a szóválasztásnál, nem hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy úgy döntöttek, hogy nem írják alá, vagy hát legalábbis nem így fogalmaztak felénk a partnerek a régióból. Ugyanúgy az indoklás, hogy miért halasztották el az aláírást, ezt nem lehet csak úgy készpénznek venni. Ahogy eljöttem erre az ülésre, kicsit késve érkeztem, és elnézést is kérek, de az országok nagyköveteivel beszéltem, találkoztam, és őket hallgattam meg ebben az ügyben, és hát példa nélkül az, elhasz, az elhalasztott aláírás tulajdonképpen egy kis volumenű ügy, Kenya részéről hangzott ez el, Ugandával kapcsolatosan is csak egy, egy kérdés nyitott, és a fő, főméltóságok gyakorlatilag egy kicsit több időt kérnek, hogy sikerüljön tető alá hozni az aláírást egy időben, egy helyen. Mi a bizottság részéről mindig is támogatásunkról biztosítottuk az országokat, és soha nem mondtuk azt, hogy nagy problémák akadályoznak az aláírást, mint például a Brexit. Tehát folytatjuk a munkát, készítjük elő és várjuk az aláírás az öt ország részéről, ahogyan a nagy követek is elmondták, egy nagy mértékben integrált régióról van szó, talán a legintegráltabbról Afrikában. Együtt kívánnak előrelépni, mindenképpen várják ezt a megállapodást, hiszen ez még jobban előmozdítaná az integritást. Hozzánk hasonlóan ők is monitorizni kívánják a hatásokat, és ebben az értelemben Fontosnak tartom, hogy Malmström asszony levelét üdvözölték. Mindenképpen szeretnék, hogyha működésbe lépne a megállapodás, illetve ennek hatását nyomon tudnák követni. Lesz egy intézményi struktúránk, amennyiben ez megvalósul administratív szinten és vezetői szinten, de nyilván nagyon fontos itt megemlíteni a konzultációs folyamatokat, amiben be kell vonni a civil társadalmat is. Hogy egy pici időt kaphatnék még, akkor ugyan nem feltétlenül Bartusz úrnak a kérdésére tényleg vissza, amiről majd holnap lesz szó a közös értekezleten. Nyilván lesz mód a vitára, de arra már tudok válaszolni, hogy miért vannak másként megfogalmazva ezek az áradékok az egyes megállapodásokban. Hát nagyon egyszerű az indok. Más-más partnerekről van szó, és mások a kényes kérdések. De annak a szelleme, ahogyan ezeket a megállapodásokat megvitattuk, egyáltalán kitárgya, megtárgyaltuk, azok, azok hasonlóak és hát itt a közös előrelépés egy kicsit gúzsba is köt bennünket. Holnap a megfelelő hátterű emberek lesznek ott a szülésen, a kékvárt, az képviselővel tudnak majd erről beszélni. Van egy pár olyan aspektus még, amiről talán nem láttunk egészen tisztán a múltban. Például, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások csökkentik az export diversifikációját Kelet-Afrika vonatkozásában. Pont fordítva igaz, ez, sokkal több lehetőség nyílik arra, hogy bizonyos termékeket feldolgozzanak, illetve exportáljanak feldolgozott termékeket, mégpedig vámmentesen. És a bevétel kiesés vonatkozóan a saját elemzésünket elvégeztük, ezt a parlamenttel is meg is fogjuk osztani, amint véglegesítjük. A liberalizációs erőfeszítések a régióban Afrika vonatkozásában szinte a legkisebb, mert a 65 az importjuknak Európából már a nulla felé közelít. Tehát nagyon kicsi hatás mutatkozik. Tehát az piacnyitás erőteljes mi voltára hivatkozni ennek a megállapodásnak a keretében, hát ez enyhe túlzás, 15 százalékról beszélünk 15 év futamidő alatt, vagy akár 25 éves idősíkban gondolkodva. és hát nyilván ezekkel a kihívásokkal meg kell tudni birkózni. A szomszédom, Grivaldi asszony talán az összes fontos részletet is el fogja tudni mondani. Elnök, köszönöm szépen. Akkor Grivaldi asszony megkérdezzük, hogy bármivel ki tudja ezt egészíteni. Jó napot kívánok! Ami az általános támogatást illeti, az epákat illetően itt valóban nagyok az előrelépések, és megvan az elkötelezettség mindkét oldalról, hogy meglegyen az együttműködés számos ágazatban, annak érdekében, hogy a megállapodásnak a végrehajtása megtörténjen. Az EU részéről a pénzügyi és nem pénzügyi eszközöket is támogatjuk az EDF keretében, de az Aid for Trade rendszer keretében is. Ezeket az országokat úgy tekintjük, ugye, hogy nehézségeik is adódhatnak az EPA eszközöknek a felhasználásában. De itt nem csak arról van szó, hogy több támogatást nyújtunk, és jogalkotási reformok történjenek, ezen túlmenően fiskális reformokra is szükség van. Az öt kormányjal jelenleg tárgyalásokat folytatnunk, hogy milyen IPA végrehajtási terveik vannak nemzeti szinten. Ezekben elemezzük az egyes kérdéseket, a nemzeti helyzetekre koncentrálva, Például közleményt adtunk ki, vagy adunk ki az epákra vonatkozóan, milyen intézmények kerülnek felállításra, aztán ugye a kereskedelmi minisztériummal is megfelelő kommunikációs csatornákat kell kialakítani, amelyek az epáknak a kereskedelmi hatásaival is foglalkoznak és közösen eh, azonosítani kell azokat az intézkedéseket, amelyeket foganatosítaniuk kell az egyes országoknak, hogyan tudjuk ezeket támogatni, melyek azok az ágazatok, amelyeket támogatni kell, melyek az értékláncok, amelyeket segíteni kívánunk, helyzetbe akarunk hozni, annak érdekében, hogy az exportjukat az EU felé eh, erősíthessék. Tehát ez még egy korai szakasz, a konzultáció megindult az érintett kormányokkal, és amint aláírásra kerül a megállapodás, nyilván elindulnak ezek a munkálatok is. Az alapoknak a forrása nemzeti indikatív programokból származnak, alapvetően azokat az ágazatokat célozzák, amelyek kulcsfontosságúak, eh, agrárium, agrokultúra, energia és közlekedés, és a kereskedelem támogatása, ezek a eh, termelői ágazatok, amelyek az országnak a versenyképességét tényleg fokozni tudják. Azt gondolom, hogy itt meg is állok. Igen, elnök, valóban ki is futunk az időből. Nagyon szívesen válaszolok két további kérdésekre, amennyiben lesz szükséges. Préda úr meghallgatta a bizottságot, a kollégákat is. Az egyetlen dolog, amiben bele tudunk szólni, hogy igent vagy nemet mondunk a szöveg kapcsán. Mit gondol ön? És... Most azt gondolom, hogy azok, akik nemet akarnak mondani, azok már úgy is felkészültek rá, hogy ezt fogják tenni. De szerintem most nekünk be kell nyújtani ezt a jelentést, és várni azoknak az elemeknek a pontosítására, amiket már említettünk. Tehát én igennel válaszolnék arra a kérdésre, ami majd egy megadott dátumon lesz majd nekünk feltéve. De remélem, hogy a karácsonyi szünet előtt lesz ez még. Igaza van, az emberek igenne vagy nemmel fognak szavazni, de minket a tanács hivatalosan még meg se kérdezett arról, hogy szavazzunk. Nekünk csak a hozzájárulásunkat kell megadnunk. Tehát talán már augusztus 31-én megállapodhatunk egy szavazási dátumban. Hát elég egyszerű, hogy csak igent vagy nemet lehet mondani. Térjünk erre vissza augusztus végén, és akkor tűzzünk ki egy dátumot, de akkor nem fogunk más kérdésekről beszélni, például Tanzániáról sem, tehát köszönöm szépen. Remélem, hogy ezzel mindenki elégedett. Van-e valakinek még hozzáfűzni valója? Nincs, nagyon jó, akkor köszönöm. Következik a 18-as napi rendi pont. Heidi Hautala kérdése a fejlesztési pénzekkel kapcsolatban. Nem fogom felolvasni a kérdést, arra kérem a képviselőt, hogy mutassa be két mondatban ezt. Köszönöm szépen, Linda. A kérdés arról a trendről szól, amit gyakran láthatunk manapság. Nagyon sok különféle igény jelentkezik az uniós tagállamokban, és a főképviselő, illetve néha még a DEFCO részéről is olyan kérések érkeznek, hogy át kellene utalnunk bizonyos összegeket, átcsoportosítanunk azokat, a, amelyek a szegénység enyhítésére szolgálnának, és ezeket fejlesztésre felhasználni. Ez az úgynevezett biztonsági fejlesztési kapcsolat lenne ez, és ez sokak számára akár azt is jelentheti, hogy a partnerország hadseregének juttatunk készleteket. És mindezt egy olyan helyzetben, amikor komoly forráshiány mutatkozik, nehezen tudjuk a szegénység valódi okait megszüntetni. Tehát azt gondolom, hogy megfelelő választ kapjunk a DEFCO főigazgatóságtól. Hogyan tudják megmagyarázni ezeket a módosításokat a szakbizottságnak, ideértve azt, hogy hogyan felel ez meg a fejlesztési célkitűzéseknek? Köszönjük szépen, és nagyon örülök, hogy a DEFCO igazgatója velünk van, és megkérném, hogy válaszoljon erre az egyszerű kérdésre, de biztos vagyok benne, hogy a válasz azért összetett le, tehát Klaus tér a szó. Very much. Uh, Köszönöm szépen. Megpróbálok egyszerű választ adni egy összetett kérdésre, ugyanis ez valójában egy nagyon is bonyolult kérdés. Ami az eset hátterét illeti, azt gondolom érdemes felidézni, hogy fejlesztési szereplőként egyre inkább instabil helyzetekben, válság és konfliktus közepette tevékenykedünk. Ezért mi vagyunk azok, akik leginkább tudatában vannak a helyzetnek, és ahogy a biztos is több alkalommal elmondta, ha nem tudunk legalább részben stabil helyzetet teremteni, akkor nem tudjuk a fejlesztési erőfeszítéseinket sem megtenni, tehát nagyon szoros kapcsolat van a kettő között. Ez vezetett tehát ahhoz a helyzethez, amelyben mi ezt az egész dokumentum csomagot beterjesztettük július 7-én. A biztonsági szektor reformját támogató kezdeményezésről van szó, és ez egy személyzeti reformmal is együtt járna. És volt még egy második javaslat sorozat, amely a stabilitási eszközt reformálna, ennek célja a stabilitás és a béke. Ez egy hatásvizsgálatot tartalmaz, és ez szintén egy személyzet által készített munkadokumentumhoz vezet majd. Ezek a dokumentumok már eljutottak önökhöz, vagy el fognak majd jutni, amint a fordítások elkészülnek. Hautala asszony kérdése valójában nagyon is arról szól, hogy ezek a javaslatok mennyire elfogadhatóak, és szeretném egyértelműen kijelenteni, hogy az ágazati reform valóban mozgósítja a legjobb erőfeszítéseinket a biztonsági szektorban, és valójában mindig is így cselekedtünk. Jelenleg 1 millió eurót szántunk erre a reformra. Ebben szerepel egyébként az igazságügy reformja is, és mindenféle jogi típusú intézkedés is. De gondoskodni kell arról, hogy az országokban olyan a biztonsági helyzet, hogy ott valódi fejlesztést lehet végezni. És ezt mindig is elfogadták. Az új dokumentum csak szélesebb kereteket biztosít, és felsorolja mindazokat a tevékenységeket, amelyekben ez tartalmazhat, és ez a legfrissebb fejleményeknek is megfelel, hiszen ezt a tagállamokkal közösen készítettük el egy konkrétabb változás az intézkedésekben azt célozza, hogy korlátozottan avatkozzunk csak be, és csak indokolt esetben. A katonai szereplők kapcsán előfordul az, hogy a helyszínen csak a katonai szereplők tudják megvalósítani a fejlesztési célkitűzéseket. Ezeket lehetett látni már az emberi, a humanitárius segítségnyújtáskor is, de sokszor a humanitárius segítséget is csak katonai járművekkel lehet célba juttatni. És ugyanez lehet igaz a biztonság szavatolására is, amely ahhoz szükséges, hogy fejleszteni lehessen. Tehát amiről valójában beszélünk, az az, hogy katonai szereplőket alkalmazunk fejlesztési célokra, nem pedig katonai célokra. Ez az eszköz itt nagyon egyértelműen fogalmaz, tehát itt minden esetben csak olyan kivételes helyzetekről eshet szó, amely esetekben nincsen más elérhető szereplő, aki ezt meg tudná tenni, vagy ha a működő állami intézmények súlyos veszélybe sodródnak. Vagy hogyha csak a biztonsági szektor bevonásával tudjuk a fejlődést biztosítani. Tehát az összes hadsereg kiadását ebből kivontuk, illetve nem fér bele a keretekbe a fegyver és a lőszer sem. És a fegyveres erők harci kapacitása sem szabad ebből bővíteni. A lényeg tehát az, hogy a katonai alakulatokat fejlesztési célokra használják. Ebben februárban állapodtunk meg amikor némileg módosítottuk a béke és biztonság területén a vonatkozó fogalmakat. És itt arról beszéltünk, hogy csak arra lesz lehetőség, hogy civil célokra használják a fegyveres alakulatokat, vagy fejlesztési célokra, de csak akkor, amikor civil felügyelet alatt vannak ezek a fegyveres erők. Tehát például a katonai erők képzése fontos azért, hogy ne legyen nemek közti erőszak. Erről is lehetne még beszélni, és ez magában foglalhatja azt is, hogy fejlesztési pénzeket csoportosítsanak át, de ez, ennek soha nem lehet a célja konkrét katonai tevékenység. Azt gondolom mindannyian tudjuk, hogy itt a fogalomnak már a legszélén eh, táncolunk, de a valóság ezt kívánja meg, és szerintem ez az igazán fontos. Hogyha nem tudjuk még korlátozottan sem használni a forrásainkat a biztonság megteremtésére, akkor a fejlesztés sem fog megvalósulni. Ezért olyasmit eh, kell tennünk, amely egyre inkább előtérbe eh, kerül, egyre több a konfliktus helyzet, egyre több ország kerül kiszolgáltatott helyzetbe, és ezért nyújtottuk be ezt a javaslatot. Hosszas vitát folytattunk a jogi szolgálatokról, ennek a korlátozásairól, amelyeket egyébként a Lisszaboni szerződés és az európai költségvetés határoz meg. Ezek másképp vonatkoznak az európai fejlesztési alapra. És természetesen most a jogalkotó asztalán van mindez. Lehet látni, hogy ha a tagállamok és a parlament ezt el tudják fogadni, akkor mi már készítettünk is erre egy javaslatot. Próbáljuk kiterjeszteni a határokat bizonyos mértékben, de próbáljuk nem megszegni azokat, megsérteni. Jelenleg sehol az uniós költségvetésben nincs arra lehetőség, hogy konkrét katonai közbelépést finanszírozzunk. Van egyetlen kivétel, amit nem szeretnék letagadni, ez az afrikai békeeszköz, amikor az afrikai alakulatok az Afrikai Unió bizottságán keresztül kerültek oda, és ezt arra használták, hogy békét teremtsenek, vagy fenntartsák a békét Szomáliában. Ez az afrikai békeeszköz, ez egy kis eltérő példa, de ezt az Európai Fejlesztési Alap finanszírozó, ugyanis ezt a jelenleg jogi helyzetben az uniós költségvetésben nem lehetett volna fedezni. Tehát itt most határterületén járunk, de ahogy korábban is mondtam, úgy gondoljuk, hogyha itt nem tudunk közbelépni, akkor az a fejlesztési célkitűzéseink kárára menne, és ezért a jogalap a fejlesztéssel foglalkozó cikk a Lisszaboni szerződésen belül, és bármi, amit a jelen, amit a, a jövőben létrejövő eszközkeretében finanszíroznak, az csak egy fejlesztési célkitűzés szolgálhat. Természetesen lehet, hogy önök politikai és hivatalosabb választ szeretnének a bizottságtól, de ezt eh, később fogjuk majd tudni csak megtenni. Köszönöm szépen, Hautala asszony szeretne még egyszer hozzászólni. Köszönöm. Azt gondolom, hogy még mindig olyan homályosnak hangzik ez a fejlesztési célkitűzése kapcsán, mint a, ahogy eh, akkor gondoltam, amikor először olvastam erről az eszközről. A stabilitás és békéről szóló dokumentum ma kapcsolatban úgy tűnik nekem, hogy azt a kérdést kellene először feltenni, hogy a tagállamok miért nem használják a meglévő lehetőségeket az új katona, katonai tevékenységhez kapcsolódó finanszírozásra. Április 15-én kilenc tagállam aláírt egy, egy non-papert egy dokumentumot, amelyben az szerepelt, hogy az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgált végre fog hajtani egy olyan kezdeményezést, mint amiről itt most hallottunk. Ez valóban meg fog valósulni? És ez sajnálatos lenne, ugyanis azt gondolom, hogy ez egy nagyon új kezdeményezés, és ez feszegeti a határokat. És látják majd önök is, hogy a jogi szolgálatok nem fognak ennek örülni. Ez a dokumentum elérhető, ezt elolvashatjuk, megérthetjük belőle, hogy a tagállamok mit, mire hatalmazták itt fel a DEFCO-t. És hogyan fogjuk mindezt finanszírozni? A kilenc tagállam azt mondja, hogy itt nem lesz szükség új forrásokra, de úgy vélem, hogy egyértelmű, hogy 100 millió eurót vennének el a fejlesztési együttműködési forrásokból. Ön valóban úgy gondolja, hogy ezt nekünk tiszteletben kéne tartanunk? Klaus. Mindenek előtt a 100 millió az egy lehetőség, a jelenlegi javaslat, amit a szolgálatok vizsgálnak. Egyelőre még pénzt kell találnunk, amit hozzá tudunk rendelni ehhez az eszközhöz, a stabilitási eszköz keretében talán de van lehetőség. Tehát mindenképpen visszakerül a dolog a parlament asztalára. Itt van lehetőség arra, hogy egy DCI alapokra tudnak némi pénzt eh, költeni, de hát eh, de 100 millió az nem egy túl nagy összeg a 20 milliárdból. Nem ez egy döntő jelentőségű dolog, ez egy lehetőség, mint elhangzott ami pedig a kilenc tagállam dokumentumát illeti, ők ennél sokkal messzebbre mennének, ez igaz, és ennek megfelelően le is írta azt a dokumentumot, tehát az, azt gondolom, hogy ezt a tanácson belül osztották ki, de nem látom ennek a státuszát világosan, hogy ez non papere vagy milyen formában az. A tagállamok ennél tovább mennének legszívesebben, az ő elemzésük valójában az, hogy számos tagállamban a biztonsági erők szükséglete lényegesen magasabb. Természetesen meg lehet vitatkozni, de ezek az erők gyakran nincsenek abban a helyzetben, hogy garantálják a biztonságot. Vegyük Szomáliát, a szomáliai nemzeti hadsereg egyáltalán nincs abban a helyzetben pillanatilag, hogy megvédje az Alsababbal szemben az országot, vagy más országokban is mondhatnánk, ezt adott esetben az al folyamatosan nyomás alatt van, és a nemzeti hadsereg Szomáliában nem tud reagálni. Ez egy példa arra, hogy milyen kihívásokkal jelentkeznek a kérelmezők, és a tagállamok nem akarnak más meglévő mechanizmusokat figyelembe venni. Ez azért van, ez IFSP és az Atén eh, csak európai katonai témákat finanszírozhat, fejlődő országokat nem finanszírozhat ezen a területen. Ezért van az, hogy a jelenlegi katonai fellépések a földközi tenger az Indiai óceánon ezt európai katonaság végzi, és nem a partnerországok katonaságai. Vagyis eh, itt hiányzik valami az eszköztárunkból, itt van egy rés, tehát pillanatnyilag ezzel a kis módosítással a stabilitási eszköz esetében. Nem tudjuk betömni ezt a részt, és meglehetősen biztos vagyok abban, hogy a következő három-négy évben a következő pénzügyi keret során nagy vita lesz erről, legalábbis a tagállamok ezt szeretnék, de ez egy politikai vita lesz. Mi csak az elején járunk ennek az útnak, de a jelenlegi eszköztárunk, a pénzügyi mechanizmus végül is nem teszi lehetővé, amit most javaslunk az említett bővítést a stabilitás és béke érdekében. Lesz még majd időnk, hogy ezt megvitassuk, de pillanatnyilag nincs ennyi időnk, majd ha megérkezik a javaslat a bizottságtól. Szerintem akkor a főképviselőt is meg kell hívnunk a bizottságunkba, hogy tisztázunk egy néhány pontot, hogy magyarázz el, hogy miről is van szó ebben a javaslatban. Köszönöm szépen Heidinek a kérdést. A 19. pontunk az egyebeket takarja. Nem, ezen az ülésen még nem jeleztek semmit az egyebekhez. Köszönöm szépen a tolmácsoknak. Azt gondolom, hogy a nyári szünet előtt utoljára találkozunk. Köszönöm szépen az elvégzett munkát, élvezék a nyarat, és akik ne, az AFET üléssel van most egy együttes ülésünk, és az AFET munk bizottsággal, azoknak is ugyanezt kívánom, találkozunk. Az AFET 10 percet késik a 2Q2-esben, tehát 10 10 perccel 5 után kezdődik az együttesülés.